fényében mi lesz a szerepe a nemzeti parlamenteknek. És miután a Lisszaboni szerződésből az együttdöntési eljárásnak új, defini- új módozatait eredeztethetjük, meg kell azt vizsgálni, hogy az Európai Parlament jogalkotási folyamatához hogyan kell viszonyulni az, a nemzeti parlamenteknek. Valóban ez, ebben igazuk van. A Lisszaboni szerződés szellemében kell ezt vizsgálni, hiszen a Lisszaboni szerződés az Európa építésnek egy formáját veti fel, és hogyha egyetértünk azzal, hogy a nemzeti parlamentnek van, van olyan szerepe, hogy előzetesen véleményt formáljanak, akkor ez nem véletlenül van ezen ítélet kibocsátásával erre kér fel minket a német alkotmánybíróság, hogy ezen gondolkodjunk el. Tehát a Lisszaboni szerződés szellemében nézzük meg a jogi vonatkozásokat. Második dolog. A teremben ülő kollégák véleményében, illetve a felszólalók véleményében azt véltem felfedezni, hogy az elmúlt 10-12 évben a nagy európai projekt kiépítésében meghatározó lépéseket tapasztalhatunk. Mindennyian azon dolgozunk, hogy ez a projekt megvalósuljon, kiterjesedjen. Az euró elfogadása, a közös pénz nem megléte, megszületése, illetve a bővítés. Ehhez az új Európához egy új demokratikus épületrendszer kell, és természetesen nagyon sok problémával is jár ez, ennek az új építménynek a kiépítése, ezt mindannyian pontosan tudjuk. Az imént felszólaló kollégánk említette, hogy nagyon sok olyan ország van, amely nem szeretném, vagy nem, nem szándékszik megkérdezni a polgárok véleményét, nem tart népszavazást. És azt el kell ismernünk, hogy az, az európai projekt igen, igen komplikált, és nem sokára, október elején egy új népszavazás vár ránk. De szerintem a többség, az európai többség igenis Európát akar építeni, szeretné alkalmazni és hatályba léptetni a Lisszaboni szerződést. Nagyon nehéz folyamat tehát, nehéz, nagyon nehéz folyamaton vagy részfolyamaton vagyunk túl az Európai Unió jogi és politikai építkezésében, de szeretnénk előrelépni. Tehát ezt kell ma itt leszögeznünk, hogy nem engedhetjük meg maguknak azt, hogy az európai gondolat ellen használják fel ezt az, ezt az ítéletet. Nem. A német alkotmány igenis összefér a Lisszaboni szerződéssel. Tehát mit kell tennünk? Előre kell lépnünk, tovább kell lépnünk, és magyarázzuk el az európai polgárságnak azt, hogy ez az, ez az ítélet nem kérdőjelezi meg a Lisszaboni szerződést, tartjuk, tartsuk tiszteletben az ítéletet, de kellően el kell magyarázni, hogy az európai demokratikus többség igenis továbbra is Európát akar építeni. Elnök, köszönöm szépen. Megköszönöm azt, hogy egy nagyon fontos jogi koncepcióra, vagy jogi koncepcióra emlékeztetett minket. A ítélet kötelező hatájával kapcsolatban. Tehát ezt figyelembe véve kell értelmezni a dolgot. Most Söpling képviselője a szó. Kollega Söpling. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül izgalmas vitának voltunk tanulni, sokat tanultam belőle. Severin úr ugyan elment, de köszönet illeti azért, hogy leírta a progresszív reakciós fogalmát, entitását. Legtöbben a dolog negatív vetületét vizsgáltuk, helyesen tettük ezt, de az is elfogadott, hogy vannak pozitív oldala is a döntésnek első körben azt kell látnunk, hogy itt a politika és a jog egy kérdéssel szembesülve más és más választ ad. Én a politikai szempontból vizsgálva az ügyet azt mondhatom, hogy a Kazrói Bíróság úgy tűnik elfelejtette azt, hogy Németország nem egy sziget, hanem Európába ágyazottan, Európában működő élő ország. Másodszorban fel kell vettünk a kérdést, hogy hol van és hol kell legyen az alapvető jog, a jog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 az elkövetkezendő öt évben szervezhetnénk valamit, mondjuk a fővárosokban, egy vitát arról, hogy hogy lehetne összhangba hozni a nemzeti hatáskört az európai hatáskörrel, hiszen a polgárok részéről is kérdések merülnek fel ezzel kapcsolatban, ahogy a népszavazásokban is láthattuk. Most megkaptuk ezt a figyelmeztető lövést a német alkotmánybíróság részéről. Ez jelzésértékű kell, hogy legyen a számunkra. A Német Alkotmánybíróság ugye most a Lisszaboni szerződésről szólt, azonban könnyen lehet, hogy máskor más témák kerülnek majd elő, és képezik ilyen alkotmánybírósági vizsgálat tárgyát. Jó lenne tehát az elkövetkező 5 évben a 27 fővárosban, szakmai körökben le kellene folytatni ezeket a megbeszéléseket, akár alkotmánybírák vagy alkotmányügyi jogászok részvételével. Jó lenne ezeknek a lehető legnagyobb nyilvánosságot adni, nagyon fontos, hogy tovább tudjunk lépni a demokrácia útján. Köszönöm szépen, Bányé úr. Maria de Zsenekau következik. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a mai vita mindenképpen nagyon érdekes. Európában a legtöbb országban, vagy talán minden országban abból indulunk ki, hogy az európai jog a nemzeti jogot magába foglalja. Görögországban például nincs alkotmánybíróság, van azonban egy legfelsőbb bíróságunk, amelynek jogosultsága van arra, hogy az egyes törvények, jogszabályok alkotmányal való összeegyeztethetőségét megvizsgálja. Mindez idáig eh, ezzel a témával azonban nem foglalkoztunk ma Most, hogy ez a precedens eset elénk került, az a helyzet, hogy ugye itt már túlmegyünk azon a politikai tartalmon, amiről eddig beszéltünk. A kérdés tehát az, hogy milyen módon mondjuk, vagy hogy érinti ez az egész az együttműködést a né Német Szövetségi Köztársaság részéről. Tehát itt nem csak az Európai Unióról van szó, az Európai Unió saját jogi személyiséggel bír. A Kárszrai döntés annak tükrében, annak alapján született meg, hogy igyekeznek itt bizonyos ö, ö, olyan fejleményeket ö, megakadályozni, amelyekre korábban lehetőség volt. Tehát ez az egész döntés másokra vezethető vissza, mint mondjuk más országban a helyzet lehetett volna. Természetesen helyén való az, hogy a jogtanácsosok megvizsgálják ezt a kérdést, azonban véleményem szerint mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy ez az egész ugye most Németországra korlátozódik, a német szervek, a német politikusok felelősek a kérdés további tárgyalásáért meg kell vizsgálni azt, hogy a ratifikációs okmány átadásra kerül-e, vagy nem, tehát hogy mi történik a következőkben. Módosulhat ugye egy, egy alkotmány is, hogyha a jövőről beszélünk, hogyha arról beszélünk, hogy mit kívánunk tenni, látnunk kell azt is, hogy az alkotmány módosulhat. Görögországban is korábban, nem régen módosítottuk az alkotmányt, Olaszországban is változott az alkotmány semmi sem módosíthatatlan, nem kell tehát túl értékelnünk ezt az esetet véleményem szerint. Köszönöm szépen. Most Bronz úrnak adom meg a szót, vagy Bronz kollégának. I can't. The... A Német Alkotmánybíróság annak ellenére, hogy arról beszélne, nem tudja szuverenitást védeni, igazából egy a politikai osztály rendelésére hozott döntést hozott. Úgy tűnik, úgy hiszik az Európai Unió. Nem. Mint hogyha azon dolgoznak, hogy Európa föderálisá váljon. Ugyanakkor ez a folyamat súlyos alkotmányos módosításokat, mi több, népszavazást követelne meg, és a politikai elit ezt nem akarja. Ez igaz mind a 27 országra. Az alkotmánybíróság úgy tesz, minthogyha kritikusan szemlélni a nemzeti joghatóság sérülését és, és csökkenését, ugyanakkor éppen zöld utat ad a Lisszaboni szerződés ratifikálásának és egy föderatív Európa létrehozásának. Kettős beszédet folytat tehát. Eh, Az utolsó hozzászóló nem, már ez volt az utolsó hozzászólás, akkor ezt le is zártuk. Úgyhogy azt hiszem, hogy most meg kéne hallgatnunk a jogi szolgálatot. Nem tudom, hogy melyikük fog reagálni az elhangzottakra, illetve hogy ezt kérdést hogyan kéne tovább tárgyalni, hogyan kéne tovább folytatni ezt. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a vita rámutatott arra, hogy milyen fontos vitát, megbeszélést folytatni a nemzeti alkotmányjog az európai közö- és az európai közösségi jog kapcsolatáról, vagy az EU kapcsolatáról. A legutóbbi ezzel kapcsolatos vitára 16 évvel ezelőtt került sor, amikor a Maastrichti ítéletről beszéltünk. Az európai integráció azóta tovább lépett, és az alkot, Német Alkotmánybíróság is máshogy tekint már a, az integráció jövőbeni elemeire. Két rövid megjegyzésem lenne a az ítélet két központi elemét illetően. Először is nézzük a demokratikus deficit kérdéskörét. Úgy gondolom, hogy a Német Alkotmánybíróság itt egy a rendszerben állandóan meglévő ö, rést vél felfedezni, amely nem oldható meg egyszerűen, mégpedig úgy, hogy egy olyan rendszerben talál hiányosságokat, államra utaló hiányosságokat, amely valójában nem állam, hanem egy önálló, szupranacionális szerv. Itt a különböző népek, szupranacionális szerven belüli együttéléséről van szó. Más jellegű felosztás, kompetenciafelosztás más megoldásokat rejtegethet magában. Itt nem arról van szó, hogy két kamerás parlament van, szavazatok egyenlő súlyozásával, Nálunk más rendszer van, de ez épp olyan demokratikus rendszer, mint egy más jellegű szerv vagy berendezkedés lenne. Ez a demokratikus deficit nem csak pozitívan tekinthető, ahogy Ferhofstadt tette például, a lakotmánybíróság ezt negatívan tekinti, ők nem abban látják a megoldást, hogy megerősítsük az Európai Parlamentet, hanem a nemzeti parlamentek erősítését szeretnék ők, és az ő részvételüket az európai döntéshozatalban. Hogy most ez a helyes út-e vagy nem, arról mindenkinek meg lett magának a véleménye. A vita másik fontos eleme az Alkotmánybíróság ellenőrzési jogköre volt, hogy milyen módon, hogyan, milyen messze menően alkalmazhatóak ezek a hatáskörök hogy ez most ultima ráció-e, tehát hogy extrém, különleges esetekben alkalmazandó-e ez mindössze, vagy pedig ez egy állandó rendszer lesz-e, hiszen az alkotmánybírósági szövegből kiderül az, hogy esetlegesen az alkotmánybíróság eljárásrendjét is módosítani kellene azért, hogy bolgárok, cégek is panaszt tehessenek és kérhessenek ilyen ellenőrzést. A veszély ezzel kapcsolatban abban áll, hogy ez az eszköz a jövőben gyakrabban kerül alkalmazásra, alkotmányos keresetek, panaszok kerülhetnek benyújtásra, azzal, hogy egy-egy európai szerv túllépte a hatáskörét. Mezesmit úrnak mindenképpen igaza van abban, hogy a döntés született már erről egy ügyben. A kérdés az, hogy egy legfelsőbb bíróság a saját hatás köréhez mennyire kötött, és az alkotmányban és az európai jogban elfogadott módon jár -e el, hiszen annak megállapítása, hogy az Európai Unió megfelele hatáskörének ennek megállapítása csak az Európai Bíróság által történhet. Az egyetlen járható út a jövőbeni konfliktusok elkerülése vonatkozásában abban állhat, hogy a Német Alkotmánybíróság a Maastrichti szerződésben meghatározott kötelezettségek alapján megfelel azon kötelezettségének, hogy együtt működik az Európai Bírósággal. Más nemzeti alkotmánybíróságok éltek ezzel az eszközzel, a német alkotmánybíróság még nem, a House of Lords, a Lordok háza, és eleget már ennek. Karlsruhe-ban még nem láttuk jelét ennek a fajta együttműködésnek, reméljük, hogy a jövőben azonban ez változni fog, és pozitívabban alakul az együttműködés. Végezetül hadd mondjak még annyit, hogy egy szakvéleményt már éppen készít a jogi szolgálat a frakcióelnökök konferenciája benyújtott már egy ilyen kérést, és az ezzel kapcsolatos szakvéleményt önök elé tárjuk a közeljövőben. Considerare è conclusa la discussione Jó, akkor a mai vitát ezzel kapcsolatban lezárjuk. De hát először is vizsgáljuk meg, hogy milyen következtetése jutottunk el, először, arra például, hogy nem egy jogilag kötelező érvényű ítéletről van szó, és tudjuk, hogy Németország Európa integrációja felett bábáskodott már a kezdetek óta. A parlamentünk, az Európai Parlament nem tudja megváltoztatni a német alkotmányt, sem a német alkotmánybíróság ítéletét. Kulturális jellegű munkáról, munkát kezdhetünk, illetve egyfajta nevelő pedagógiai munkára kerülhet sor a részükről. Ígéretet kaptunk tehát a jogi szolgálat részéről, hogy írásban is a jövőben, közeljövőben megkapjuk ezt a dokumentumot. Ezt előre is megköszönöm. És a koordinátorok ülésén, illetve majd és elhangzott már, illetve a szakbizottságunk ülésén is, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban akár egy nyilvános meghallgatásra is sor kerülhet. E, e, sor kerülhet. Véleményem szerint képzelhetetlen, hogy a e, Német Alkotmánybíróság bíráit, vagy más bírákat ide hívjunk, de nagy alkotmányjogászokat meghívhatunk, meghallgathatjuk véleményüket az európai jogról, és nem, illetve az, az európai szerződés, illetve az egyes tagállamok alkotmányának összeférhetőségéről. Most rátérnék a napirend ötödik pontjára, az eljárási szabályzatnak a Lisszaboni szerződéshez való igazítása. Emlékeztetném önöket arra, hogy július 21-én döntést hoztunk arra, hogy ezzel kapcsolatban felkészítő munkát végzünk, vagy kezdünk el, és David Martint neveztük ki a kérdés jelentéstevőjévé, előadójévé, előadójává, aki Corbett urat, az eredeti előadót helyettesíti vagy váltja fel. Ezen kérdéssel kapcsolatban az előző parlamenti ciklusban már történt szavazás, de a szavazati ciklus vég, vagy a parlamenti ciklus végén ez érvényét vesztette. Ezért szeretném most fölkérni David Martin urat, hogy mutassa be munkáját. Minden bizonyal figyelembe vette a szakbizottság ebben a témában végzett eddigi munkáját, de nyilván az új fejleményeket is belevette. Tessék, Mártin úr. Köszönöm, elnök úr. Meg kell mondjam, örülök annak, hogy a Maastrichti szerződés említést kapott a Német Alkotmánybíróság döntése kapcsán is. Hát én egy évtizede vagyok e a bizottság tagja, és mióta a legutóbbi ülésen is a Német Alkotmánybíróság döntéséről vitatkoztunk, de most itt teljesen új döntés merült fel, és ez, ez csak egyfajta vízhangja a régi időknek ilyen értelemben. Kicsit keserédes emlékeim vannak, mert hogy Richard Corbett jó barátom, nagyon kiváló tagja volt a szakbizottságnak, és nagyon nagyszerű szakértője az alkotmányos és intézményi struktúrának az EU-ban elvesztette a, a, a helyét a választások során, nem került megválasztásra. Ez a keserű eleme a dolognak, az édes az, hogy én foglalkozom most a kérdéssel. Hogy világosat tegyem, júliusban vitatkoztunk -e, e jelentésről, de az ír népszavazás e, végeredményét nem e, prejudikáltuk ebben a munkában. Úgy, úgy, nem volna számunkra jó, hogyha nem módosíthatnánk majd annak idején az házszabályt a, az ír népszavazás után. Tehát akár így, akár úgy alakul a helyzet, az Európai Parlament kell álljon a lapolódó kihívásra a házszabályt illetően. Hogy az új képviselőket tájékoztassam, szeretnék kis visszatekintést nyújtani a jelentés fő fonásaira, aztán azon területekről is szólnék, amelyekre vonatkozóan április 22-én pozitív határozatot hozott a szakbizottság. A fő célja a jelentésnek, hogy egy új, sajátságos szabályt vezessen be, amely megnyitná a lehetőséget az Európai Parlament előtt, hogy a javasolt jogszabályok előzetes vizsgálatára, azt biztosítva, hogy az alapjogok tételei érvényesüljenek. A Lisszaboni szerződés ránk rója ezt a feladatot, ezért fontos, hogy az Európai Parlament eljárási szabályait is tükrözzék ezt a feladatot. A második jellege, vagy fontos eleme a módosításoknak, hogy bevezetik azt az eljárást, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy a tagállami parlamentek, amennyiben ellenzik az Európai Bizottság egy jogalkotási javaslatát, a szubszidiaritás és az arányossági elv alapján, a Nemzeti Parlamentre vonatkozó új protokoll érvényében ezt hangoztathassák az Európai Parlamentben, illetve megvalósuljon a munkamegosztás az adott témákban, a megfelelő parlamenti szakbizottságok között, és a szubszidiritás elve is megvalósuljon a mi szakbizottságunk vagy a jogi szakbizottság munkájában. Ez a két eszköz, úgy eszköz, úgynevezett a zsargonban a sárga és a narancs kártyának nevezett lehetőség. Aztán az alkotmányos ügyekben egyes új az Európai Parlamentnek a Lisszaboni szerződés által jutatott új jogosítványok érvényesítéséről is szó esik, valamint a szerződések egyszerűsített revíziójának lehetőségéről, a, az Európai Parlament összetételének vonatkozó módosításokra vonatkozó javaslatokról. Olyan új eljárások ezek, amelyek egy egységes fejezetben ötvözhetőek, az alkotmányos jellegét megerősítve a parlamentnek, például olyan esetben, hogyha egy tagállam megsérti az alapjogokat vagy elveket, akkor indulnának be ezek az eljárások. Április 22-én szakbizottságunk elfogadta a házszabály olyan módon való módosítását, amely az Európai Bizottság tagjainak kinevezését is szabályozza, illetve a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerepét és megválasztását illetően is újdonságokat tartalmazott, és figyelembe kell vennünk egy új delegált jogalkotás módszertanának létrejöttét is, ugye delegált jogszabályokról van szó, ahol is a általunk meghozott, betartandó felülvizsgálati jogokról van szó az ilyen delegált jogszabályoknál, jogalkotásnál. Richard Corbett elvégezte a ráhárult feladatot annak idején a e jelentés további telében, és az előző ö, ciklus alkotmányügyi szakbizottsággal is fogadta ezeket a javaslatokat. Én magam három új elemet, viszonylag kis súlyú területeket érintő új elemet vezettem be április óta. Az első ezek közül az Európai Bíróság döntéséből adódik, mely szükségesíti számunkra nem csak azt, hogy az immunitását a, a, a mentelmi jog felfüggesztésre vonatkozó szabályainkat módosítsuk, az Európai Bíróság döntése fényében. A második javaslatom egy, egy új módosítás, mely révén hozzáigazítjuk a megfigyelői státuszban levő parlamenti képviselők jogállását az Európai Tanács június 18-19-i döntéséhez. Talán emlékeznek rá, hogy feltételeztük akkor, hogy ezek a megfigyelők olyan parlamenti képviselők, akiket egyébként megválasztottak volna az adott tagállamban. Aztán ezt módosítottuk, hogy lehetővé tegyük, hogy a tagállamok jelölhessenek a nemzeti jogszabályok alapján is megfigyelőket az Európai Parlamentbe. És aztán egy harmadik módosítás, amely közvetlen hatása van a Műszakbizottságunkra, az Európai Parlament jelölési jogát illeti ez a koszákba való tagságban, és az intézmény közi aspektusait is módosítottuk az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti együttműködésnek, nevezetesen, hogy az vonatkozó testület elnöke nem a parlament alelnöke kell legyen, hanem a mi szakbizottságunk elnöke. Erről folyt vita korábbiakban a három módosításról viszonylagos konszenzust érzékeltem mögöttük, és Richard Corbett is így nyilatkozott. Van még egy módosító indítvány, amelyet a koordinátoroknak kellene talán megvizsgálnia. Ez a szakbizottságok alelnökeire vonatkozó kérdés. Mint tudják, szakbizottságunk négy alelnököt választott meg, még a, szak, a parlament más szakbizottságai a szabályok szerint csak hármat. E- Javasolták többen, hogy ennek értelmében módosítsam a vonatkozó szabályok, javasoljam a szabályok módosítását. Ez nem kapcsolódik a Lisszaboni szerződéshez. Végül is nem zárja semmi azt, hogy mégis belevegyem a jelentésembe, de azt hiszem a koordinátorok kell, hogy döntsenek arról, hogy ez a módosító végül is belekerüljön, vagy sem ebbe a jelentésbe, hiszen tehát arra, hogyha módosítanánk, a, én támogatnám személy szerint azt, hogy javasoljuk, hogy az Európai Parlament szakbizottsági három helyett négy alelnököt válasszanak meg az egyes ciklusokra, de, mint mondottam, a koordinátorok kezében a döntés, hogy ezt felvegyük-e vagy sem a jelentés keretei közé. Honorable Martin. Köszönöm szépen, Martin úr. Megnyitom a vitát ezzel. Az első hozzászóló Duff úr. Elnézést, mondja az elnök. Nem láttam az első jelentkezőt. Á, ah, szipa, lui. Mendes de Vigo vagyok. Mendes de Vigo úr megelőzte őt. Elnök úr, elnézést kérek, valamit nem értettem jól. Itt az anyagban David Martin véleményéhez. Július 28-ai dátum van hozzátűzve, erről van szó? Ezek azok az módosítások, amiket az előző parlament hozott, az ön új, három új módosításával, tehát ezt már benne foglaltatik. Jó? Akkor ez a kiindulási alapunk, és valószínűleg megjelenünk majd egy dátumot, ami a módosítások vagy terjesztésének határidére lesz. Utána ezt, erről a kérdésről itt szavazunk, és aztán majd a plenárisra megy. Ugye erről van szó, ebben már, ami, ami a kezemben van, ebben már benne vannak az ön módosításai, ugye? Elnök, valóban erről van szó, egy határidőt megszabunk majd, aztán itt a szakbizottságban szavazunk, és végül a plenáris elé kerül. Tessék. Teljesen igaz van ezt a úrnak. Még egy tisztázó pont van, nincs. Nem tervezem a plenáris előtt terjeszteni jelentést az előtt, mielőtt a Lisszaboni szerződésről döntés születik. Ugyanakkor nincs ok annak, hogy miért ne lehetne a szakbizottságon belül előbb meghozni a határidőt a módosítók benyújtásáról, és előbb döntést is hozni, mielőtt a plenáris elé terjesztenénk, és mielőtt a Lisszaboni szerződésről döntés születne. President, um... Elnök úr, köszönöm hadd mondjam el, milyen nagy öröm számomra, hogy David Martint ismét a fedélzeten üdvözölhetem. Nagyon fontos szerepet játszott az Maastrichti és az Amsterdami csúcsokat megelőzően azokra való felkészülésben e szakbizottságban. Úgyhogy több ő, mint a szak, mint az alkotmányi Szakbizottság történetének lábjegyzete, Azt is el kell mondanom, ugyanakkor mennyire sajnálom. hogy politikai értelemben eltávozott közülünk Richard Corbett, aki rendkívül fontos szerepet játszott. Az Európai Parlament egészének működésében, és kivált kép a mi szakbizottságunkban, és nagyon különös, nagyon nehéz viszonyok között igyekezett a Nagy-Britanniában javítani a politikai vita minőségét. hazám az Európai Unió dimenziójában betöltött szerepét illetően fontos munkát látott el tehát és reméljük, hogy mielőbb ismét soraink között üdvözölhetjük. Úgyhogy nem is akarok nagyon kesztyűs kézzel bánni most vele, hiszen ha visszajön, akkor ugyanúgy fogunk harcolni egymással, ahogy korábban tettük egyes kérdésekben. Természetesen nagyon figyelmesen megvizsgáltam azt a három módosító indítványt, amely a szövegben áll, és azt gondolom, hogy az ALDE, a liberális frakció jelentős módon nem kívánja majd változtatni az e jelentésben foglaltakat. Nagyjából egészében elégedettek vagyunk annak korábbi változatával is. Nagyon fontosnak tartom tudni, hogy az Európai Parlament időben és hatékonyan felkészüljön a szerződések életbe lépésére, amennyiben lesz erre alkalma. Mert hogyha nem készülnénk fel megfelelően erre a fordulatra, akkor kitennénk magunkat bálatnak, méghozzá jogos bírálatnak az Európai Tanács és Bizottság, meg az állampolgárok részéről, akiket képviselni vagyunk hivatottak. Kollega Fox. Köszönöm szépen, Fox kolléga következik. Really preparatory. A előkészítéssel kapcsolatban ugye nagyon fontos az, hogy semmit nem szemtesz fel ez az anyag az e, írországi népszavazás eredményéről, illetve a Lisszaboni szerződés jövőről. jövőről. Úgyhogy ezen a, ilyen szempontból fogjuk nagyon alaposan megvizsgálni és szemrevé, szemrevételezni ezt a jelentést. Köszönöm. Elnök, elhangzott már, hogy a jelentés egy feltételezésre épül, arra, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba léphet, de ebből még nem megy, ettől még ettől függetlenül nem megy előre, és nem abból a feltételezésből indul ki a jelentés, hogy hogy az ír népszavazáson igent mondanak majd. A módosítások határidejével kapcsolatban szeptember 16-át javasolnék, tehát szeptember 16-a, hogyha ez mindenkinek megfelel. Jó, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Október 6